Good afternoon, dear colleagues, ladies. Szép délután kívánok mindenkinek, jó napot kívánok. Üdvözlöm Önöket a szakbizottságunk mostani ülésén. Peter Zsigá urat köszönthetjük, aki gazdaságügyi miniszter a szlovák köztársaságban. Szeretnénk megköszönni neki, hogy megtisztelt a látogatásával. Hagy mondjam el az ülésünk elején, a közleményeket, amelyeket mindig elmondok táma, tájékoztatásul, elnézést kérek, de ez a normál ügymenet nálunk, és a parlamenti kollégák ezt ismerik már. Őket fogom tájékoztatni fontos kérdésekben. Amennyiben nincs más megjegyzés, akkor el tudjuk fogadni változtatások nélkül a napi rendet. Nem tudom, hogy valaki kíván-e módosítást eszközölni. Ugye három félnapos ülésről van szó, Holnap 6.30-ig tart majd a szakbizottságunk ülése. Úgy tűnik, hogy nincsenek megjegyzések, úgyhogy ezt akkor elfogadatnak tekinthetjük. Két bejelenteni valóban az egyik, energia hatékonysági címkézés, tamburánó jelentés. Ezt visszautalták az ITRE-be a korábbi tanácsal folytatott triológus okán plenárison elfogadásra került, ez Strasbourgban a múlt héten, a tárgyaló csapatot pedig majd a raportőr fogja vezetni. Háromoldalú egyeztetés tekintetében nyilván rajtunk kívül szükség van a raportőrre, illetve a témafelelősökre. Tamburano úr lesz. Tehát ennek értelmében a főtárgyaló a tárgyalások során társulva fogva, társulni fognak hozzá pedig az árnyékjelentéstevők az ITER és a mentesítés 2014 vonatkozásában. A Kokobű a bizott, biztos, Tarkányéte biztossal fog tárgyalásokat folytatni az ITER vonatkozásában a mentesítés kapcsán, 2014-re vonatkozóan július 14-én 9 órakor. Minden ITRE szakbizottsági tag meghívást fog kapni, méghozzá külön meghívást, amiatt, mert tulajdonképpen bárhová elmehetünk a parlamenten belül szakbizottsági ülésre, bárhová is szeretnénk, jogunk van jelen lenni és képviseltetni magunkat. Ezennel a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság külön meghívót küldött nekünk. Mivel mi vagyunk a felelősek az iterért. Tehát ez csütörtökön lesz, 9 órakor minden ITRE szakbizottsági tag meghívott e-mailben fognak kapni külön értesítést erről, tehát hogyha szívesen meghallgatják a Költségvetés Ellenőrzés Bizottság tagjait, vagy hogyha akár felszólalni kívánnak, akkor ez most lehetővé válik. Ennyi lettek, ennyi lett volna az elnöki közlemények között. Nem tudom, hogy erre vonatkozóan bárkinek van a megjegyzése, hozzászólni valójában nincsen, akkor a hármas napi rendi ponttal mehetünk tovább. Az Európai Unió tanácsának elnöksége Péter Zsiga, szlovák gazdasági miniszter látogatása. Még egyszer köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk. Hogy ez az első szakbizottsági ülésünk a július 1-ét követő soros elnökségi átvételt követően Úgyhogy üdvözlöm Önt itt a soros elnöksége alatt tartott első szakbizottsági ülésünkön. Mérnök egyébként végzettségét tekintve, Zsiga miniszter úr. És hogy mondjam el, hogy az ITRE az ön hat hónapos soros elnöksége alatt a következő doszékkal foglalkozik, hogy az energiahatékonysági címkézés, az energiahatékonyság és az árazás, a gázárak, ez egy nagyon fontos téma. Amennyiben ez októberre lezárul, akkor meg, meg fogjuk kezelni azonnal a háromoldalú egyeztetést, aztán az intézmény közé megállapodásokat illetően is lesz egy fontos dosszió, egy harmadik országokkal kapcsolatos megállapodások az energia dosszié tekintve a cseppfolyósított gáz, egy nagyon fontos pont itt. Ezek mind a hat hónapos szlovák elnökség, soros elnökség idejére esnek. 90 percet szánunk erre a mostani vitára, és hagy kérjem öntől, miniszter úr, hogy akkor ö, el is mondja a bevezetőjét. Köszönöm szépen a kedves bevezető szavakat, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma, és az első szlovák soros elnökség programját bemutathassam. 12 évvel azt követően, hogy beléptünk az EU-ba, most van lehetőségünk arra, hogy vezessük a tanácsot. Nagyon fontos számunkra, hogy az Európai Parlamenten jók legyenek a kapcsolataink, hogy kiterjesszük a munkánkat minden fontos dosszióra, amelyeket most tárgyalnak, vagy amelyeket a közeljövőben fognak a mai napon a prioritásainkat szeretném önök előtt felvázolni, különös tekintettel az energia és a versenyképesség terén. Ezek a legfontosabb prioritásaink számomra is egyébként, hiszen én vagyok a szobágazdasági miniszter. A telekommunikációt felelős minisztertársam, illetve az oktatásért és az energiáért felelős miniszterek holnap fognak szólni önökhöz. Szlovákia nagyon nagy kihívások közepette vette át a soros elnökséget, amikor az EU nagyon sok külső és belső válsággal kell, hogy megküzdjön. Ugye a brit referendum azt mutatta, hogy az emberek bizalma az EU iránt sajnos eléggé megroppant. Nagyon fontos éppen ezért visszanyerni a bizalmat, úgy, hogy megoldásokra fókuszál, hiszen ezzel tudjuk kiteljesíteni az EU projektet. Ezért a szlovák elnökség arra koncentrál, és arra fókuszál, hogy a jó eddigi tapasztalatokra építsen, és így dolgozzon együtt a, sor, a tagállamokkal. Pragmatikusak kívánunk lenni, és az emberekre kívánunk koncentrálni. Annak érdekében, hogy ezeket a célokat elérjük, természetesen négy fontos elvre kell fókuszálnunk, egyrészt erősítenünk kell a gazdaságot, modernizálnunk kell, és ki kell terjesztenünk az energia és a digitális gazdaság területén az energiáinkat, és a globális fellépésünket is erősítenünk kell Európa, Európa vonatkozásában a világszínpadán. Azt gondolom, hogy ennek a, ezeknek a prioritásoknak a megvalósításában mindenkinek ki kell, hogy venni a részét. Most akkor az energiás verseny képességről szólnék. Véleményem szerint az energiapolitika egy nagyon fontos területe a közös munkánknak, hiszen mindannyian felhasználói vagyunk az energiának, anélkül, hogy ezt észrevennénk. Éppen ezért nagyon fontos a fenntartható energiaellátás, a biztonságos energiaellátás ellátás tekintettel ugye a háztartásainkra, de az ipari versenyképességre is, és a gazdasági növekedésünkre is. 2016 az az év, amikor az Energia Uniónak meg kellene valósulnia, és bízunk abban, hogy ez meg is születik. A kiváló holland elnökséget követően és a bizottság munkaprogramjával karöltve ebbe az irányba mutató javaslatokkal kívánunk előállni, amivel előmozdíthatjuk az Energia Uniót a szolidaritást, a bizalmat elő kívánjuk mozdítani megfelelő intézkedésekkel, a széndiokszid szegény termelést kívánjuk előmozdítani, illetve hát a versenyképességet. Az energia területén pedig a meglévő kapcsolatokat kell erősíteni. Tárgyalásokat kívánunk folytatni, mégpedig nyitott, transzparens módon minden célkitűzést fenntartva az Energia Unió területén. A tanács számos alkalommal támogatása felől biztosított bennünket, és az Európai Parlament támogató szerepére is számítunk, így kívánunk dolgozni. A fontos dossziék, amelyek most itt vannak az asztalunk, és a bizottság egyébként számos másik dossziét is kíván, előkíván adni, illetve azt arra kíván tenni, ezek számunkra is nagyon fontos. Mielőtt a konkrétumokra rátérnék, szeretném megjegyezni, hogy örülünk annak, hogy a legutóbbi háromoldalú egyeztetésen sikerült júniusban áttörést elérni. A holland elnökségnek is szeretnék köszönetet mondani, mint elődjeinknek, illetve minden raportőrnek, témafelelősnek, árnyékfelelősnek, mert azt gondolom, hogy ők is tanúbizonyságát tették annak, hogy milyen kiválóan működik az intézményközi együttműködés. Röviden most hagy szóljak a célkitűzéseinkről. A tanács a az energiahatékonyságra vonatkozó keretmegállapodást fogja folytatni, az 2015-re nyúlik ugye vissza, és a mandátum a véleményre vonatkozóan lehetővé fogja tenni, hogy gyorsan kompromisszumra jussunk, de hozzáadott értéket képviselve mind az ipar, mind pedig a polgárok számára. Aztán a gázbiztonsági csomag két jogalkotási javaslatot tartalmaz. Egyrészt ugye az területén az intézmény közi megállapodás, ami februárra datálható, valamint ott van az, a sok zús terv és javaslat, amit a parlament fogalmazott meg. Ezeket mind a, az agendánk és prioritásaink elejére helyezünk. Az energia tekintetében tudjuk, hogy az EU-s szabályokkal való ö, megfelelőség elsődleges ö, fontosságú. A holland elnökségnek sikerült kompromisszumokkal előrukkolni, és éppen ezért júniusban a tanács is a következtetéseit el tudta fogadni. A kompromisszumok ex ante ö, elemzésekre épültek, és tudjuk, hogy a jelenlegi rendszer áttekintése egy nagyon fontos lépés volt. A gázellátás még mindig olyan terület, amely problémát okozhat, nagyon sok a nyitott kérdés még a szabályozást illetően, és hát itt finom hangolni kell még a mostani javaslatokat, illetve megoldásokat. A szolidaritás elve, a regionális együttműködés, az átláthatóság, főleg itt, ami a gáz szerződéseket illeti, mind-mind fontos olyan téma, amelyről konstruktívan kell vitát folytatni akár a parlamenttel is. És azt gondolom, hogy minél hamarabb meg kell kezdeni a tárgyalásokat ezeken a területen. A területeken. Az energiahatékonysági dossziétékat illetően, ugye őszre válhatóak ezek, itt is előre kívánunk tenni, és az energiaügyi tanácson decemberben kívánunk itt előre lépni. Az Energia Unió és az energiakormányzást illetően csak a mi elnökségünk végére várhatóak a közlemények, úgyhogy a máltai kollégákra vár az, hogy ezekre a dosszékra vonatkozóan majd megszervezzék a tárgyalásokat, amelyek az Európai Unió energiaügyi politikáját nagymértékben meghatározzák a jövőben. A TRIO programon belül kezeljük ugye ezeket a doszékat, informális energiaügyi megbeszélések is zajlanak Posonyban, ezeket még a hollandok, holland elnökség szervezte meg, és az LNG stratégia is egy nagyon lényeges pont, úgyhogy Köszönöm szépen az elnök úrnak, hogy elfogadták a meghívásunkat Pozsonyba. Az Energia Unió a jobb együttműködésről is szól, az Európai Unió és a távolabb fekvő régiók között, illetve a külső partnereinkkel. Szeretnénk a kapcsolatainkkal, az energiatermelőkkel javítani, hiszen ezzel tudjuk az energiabiztonságunkat javítani. Figyelmet kívunk figyelmet kívánok szentelni a dél-kelet-európai országok ellátására is. És a képviselők nyilatkozata is felhívta a figyelmet a szorosabb együttműködés szükségességére. Az energia mixen belül nagyok a különbség az, e- különbségek az egyes tagállamok között, de a nukleáris energia fenntartható, fenntart, fenntartható felhasználását sem felejthetjük el, nyilván a környezetvédelmi kontextusban gondolkodva mindenről. A szlovák elnökség üdvözli a bizottság közleményét, mert a PINK közlemény az októberi pozsonyi informális ülésen is napirendre fog kerülni. A második pont, amiről szeretnék beszélni a mai nap során, az a versenyképesség. A versenyképességet innovációként fogjuk föl. Gyakorlatilag ez az egyik leg, márik legfontosabb dolog azért, hogy munkahelyek teremtődjenek és legyen növekedés. Éppen ezért a vállalatok számára a legjobb lehetőségeket és körülményeket, feltételeket kell megteremteni ahhoz, hogy a globális versenyben helyt tudjanak állni. A legutóbbi válság és az ipar szereplőknek a véleménye is azt mutatja, hogy itt jócskán van még tennivalónk, javítani valunk. éppen ezért az ipart itt az Európai Unión belül tényleg meg kell védenünk. Hiszünk abban, hogy az iparnak nagyon fontos szerep jut, hiszen a regionális foglalkoztatásnak az egyik legfontosabb szereplője. Az Európai Bizottság 20%-os célkitűzést fogalmazott meg, ez a GDP az iparból kellene, hogy származzon. Három fontos területre kívánunk koncentrálni. Az egyik dolog a modernizáció, az európai ipar modernizációja, aztán a digitális átállás az iparon belül, különös tekintettel a KKV-kra, mert ez a globális versenytársainktól eléggé elmarad. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt megfelelő lépésekkel felgyorsítsuk ezt a folyamatot, és koordinálni fogunk a bizottsággal, hogy a regionális és nemzeti kezdeményezéseket támogassuk, hogy az ipart digitalizálni tudjuk. Hiszünk abban, hogy ez az erőfeszítés tud szinergiákra épülni, és a modernizációt az iparban valóban előmozdítja. Ennek a támogatására biztosítanunk kell azt is, hogy megfelelően képzett munkaerő áll rendelkezésre, mert a digitális területen itt is van még lemaradásunk. Úgyhogy itt mindenképpen a, a szoktatás területéről is meg kell támogatni a digitalizáció elterjedését. Ezen felül az ipar modernizációját is kiemeljük, ezt az informális versenyügyi miniszterek ülésén jövő héten Pozsonyban is napirendre kívánjuk tűzni. És a második terület a versenyképesség mainstreaming-e, ha úgy tetszik. Az Európai Tanács a versenyképesség témáját legfontosabb prioritásává tette, és azt gondolom, hogy ennek a versenyképességnek az ellenőrzése, nyomon követése akkor sikerülhet, hogyha valóban koncentrálunk erre. Tehát a tanács megkívánja tenni a magáét e tekintetben, hogy itt is eredményeket érjünk el. A szlovák elnökség a mainstreaming agendára kíván építeni, amely, amelyet kiterjeszt nyilván az európai vállalkozásokra. A legfontosabb területek a, e, itt az energiaunió, ezt már említettem, de a digitális belső piac, és a jobb jogalkotás, mint olyan. Szeretnénk megnyitni eh, az ágazati tárgyalásokat is, a versenyügyi tanácson belül, és hát itt azért eléggé eh, szerteágazóak a vélemények. Serious. Hadd említsem meg az acélágazatot. Eh, sok területen, így például a kereskedelempolitika, a klímapolitika terén sok a kihívás. És ez egy tökéletes példa arra, hogy ezt a mainstreaming megközelítést megvizsgáljuk egy konkrét ágazat példáján keresztül. Végül, de nem utolsó sorban oda fogunk figyelni az energiaintenzív iparágakra. Már említettem az acél ágazatot, de emellett más kérdésekkel is foglalkozunk, így az energiakérdésekkel és költségekkel. Az energetikáról szóló találkozót már említettem, ez erre holnap, holnap után kerül majd sor Pozsonyban. Még néhány részletre szeretnék kitérni, a kapcsolatban, hogy mit szeretnénk elérni más területeken az elnökségünk idején. A KKV-k és a ö, jobb minőségi jogalkotás területén. KKV-k. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy a versenyképességi agenda sikeres legyen, nagyon fontos, hogy kedvező hatásuk legyen a KKV-kre. Jobb keretfeltételek, munkakörülmények teremtése a KKV-k számára, ez a szlovák elnökség egyik prioritása. Konkrét politikai irány, stratégiát dolgozunk ki a belső piac számára, és így szeretnénk, több akcióval szeretnénk javítani a KKV-k helyzetét. Foglalkozni kívánunk azzal is, hogy különösen fontos területeken, így a finanszírozáshoz való és hozzáférés és a piacra jutás, a készségek és a e, jobb e, jogalkotás területén hogyan lehetne előrelépni. A KKV-kkal kapcsolatos e, programokról novemberben lesz Pozsonyban egy találkozó, Véleményünk szerint ez a találkozó tanácskozás megteremti majd a KKV-kkal kapcsolatos kérdések területén a szükséges keretet. A jobb jogalkotás témakörében szeretnénk kiemelni, hogy a, az innováció erősítése kiemelt prioritás Szlovákia számára, gazdasági növekedés, munkahelyteremtés, az európai jogszabályok minőségének a javítása, ezek e, olyan fontos kérdések, amelyekkel azt segítjük elő, hogy ne legyenek akadályok a vállalkozások előtt, és e, minimálisan lehessen csökkenteni az adminisztrációs költségeiket. Tudjuk, hogy az eddig elfogadott csomagok mellett az e, e, a Better Lawmaking, a jobb minőségű jogalkotás intézmény közé egyeztetése során még vannak megoldandó feladatok. Hölgyeim és uraim, a szlovák köztársaság kollégáim minden erőfeszítést megtesznek majd annak érdekében, hogy pozitív és kézzelfogható eredményeket érjünk el az EU energiapolitikája, a versenyképesség területén, és mindenütt, ahol előrelépésre van szükség. Honest brokenként, tisztességes alkuszként fogunk eljárni, közvetítünk a polgárok érdekében Kérjük, hogy mondják el a véleményüket, érdeklődéssel hallgatom meg, hogy mit gondolnak a szlovák elnökség programjáról, amit az először, előzőkben próbáltam röviden ismertetni. Elnök, köszönöm, miniszter úr, az előadását, amelyben ismertette a következő fél évre vonatkozó javaslataikat. Örömmel fogunk együttműködni a szlovák elnökséggel. Köszönöm azt is, hogy Eh, az előkészületek során több ízben is eh, találkozott eh, velem és kollégáimmal. Én személyesen és kollégáim, különböző szakbizottsági elnökök már korábban is találkoztak önnel a szlovák elnökségre való felkészülés jegyében itt az Európai Parlamentben is. Most rátérünk a frakciók képviselőinek hozzászólásaira. Az SZND képviseletében Werner asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, igen. Köszönöm az egészen kiváló prezentációt, és azt is, hogy készen állt arra, hogy szorosan együttműködjön velünk. Ez különösen fontos olyan időkben, amelyeket jelenleg élünk meg, amikor is Európa polgárainak megoldásokat kell tudnunk felkínálni. Az első kérdés, ami érdekelne engem, az energiapolitika kérdésköréhez tartozik, az energia címkézés kérdésével jelenleg foglalkozunk, és a szakbizottságban már szavaztunk, és múlt héten Strasbourgban is szavaztunk, Engem az érdekelne, hogy hogyan, milyen, hogyan gyorsan, milyen gyorsan lehetne a riskélinget megvalósítani, és az átlagéig terjedő címke tartalommal kapcsolatban mi az elképzelés. A tanácsban valószínűleg egy kicsit puhább megközelítést alkalmaznak, azaz hosszabb időszakot szeretnének. Mi viszont ezt nem tartanánk jónak. Érdekelne, hogy ön mit gondol erről, hogy hogyan képzeli el a triológust, és talán már kompromisszumokról is tudna mondani valamit. A második kérdés. Nagyon jónak tartom, hogy ezt a 20%-os célt ismét megemlítette, még az előző bizottság határozta meg ezt a célt. És véleményem szerint rendkívül fontos kérdés ez, a 20%-os célt megint csak a fontos program és prioritások közé kell sorolni. Nagyon fontos, hogy ne horizontális megközelítést alkalmazzunk az újraiparosításnál, hanem határozzunk meg ágazatokat, ágazatokat, és nézzük meg, hogy Európa részéről melyik iparágnak van szüksége a EU-s támogatásra. Ön említette a KKV-kat, a versenyképességet, de lát erre lehetőséget arra, hogy ne csak horizontálisan, hanem vertikálisan az egyes ágazatokat próbáljuk meg golcső alá venni. Itt például az előző ülésen is elfogadtunk egy állásfoglalást, például a acéliparral kapcsolatban. Harmadsorban érdekelne az, hogy Kína a piacgazdasági státuszáról mit gondol a bizottság, illetve a soros elnökség. Az US Steel például egy nagy hatalmas acélipari óriás, több ezer embert foglalkoztat Szlovákiában, de túl keveset tesznek a Kínából Európa felé irányuló dömping ellen. Ön most talán jobban tudja befolyásolni a helyzetet. Hogyan látja az ön szerepét a Kína piacgazdasági státuszáról folyó vitában, hogyan tudnánk itt Európában megtartani a munkahelyeket. Önök, köszönöm szépen. A néppárt képviseletében Zaborska képviselőasszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, Én magam is szlovák vagyok, ezért különösen örülök, hogy üdvözölhetem Önt itt az ITRE szakbizottságban. Köszönöm önnek azt is, hogy bemutatta a szlovák elnökség programját. Azok a témák, amelyeket említett, rendkívül aktuális kérdések, és a Viszontbizottságunk is foglalkozik ezekkel. Két kérdést szeretnék feltenni önnek, miniszter úr. Miután az egyik árnyék előadó vagyok a körforgásos gazdaság témakörében. Szeretném megkérdezni, hogy mi a szlovák elnökség álláspontja, véleménye, egyáltalán a hulladék gazdálkodás, illetve a körforgásos gazdaság kérdésében. A szlovák kormány által elfogadott egyik anyagban említik azt, hogy a monetáris uniónak és a belső piacnak milyen fontos szerepe van ebben. Szlovákia támogatja a monetáris és a fiskális unió, sőt a fiskális unió létrehozását is, de elmondaná, hogy mit szándékozik tenni a szlovák elnökség annak érdekében, hogy a tagállamok költségvetését be lehessen tartani. Köszönöm. Az ECR képviseletében Szohinovszki képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! A cseh és a szlovák nyelv nagyon hasonlítanak egymásra. Én is csatlakozom a kollégánkhoz. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetést önt itt üdvözölni, ha röviddel azután, hogy Szlovákia átvette a soros elnökséget. A mi szakbizottságunk egy nagyon fontos szakbizottság, hiszen a gazdaság, az ipar számos területe hozzánk tartozik. Említette a bevezetőjében, hogy a gazdasági kérdésekben pragmatizmusra van szükség. Van, amennyien tudjuk, hogy milyen bonyolult időket élünk meg, nem csak a Brexit miatt, hanem az USA-hoz fűződő kapcsolatok tekintetében is, vagy említhetném például Kína piacgazdasági státuszának a kérdését. Ezek nagyon bonyolult témák. Az Energiauniót is említette a gázellátás biztonsága kapcsán. Ezért az első kérdésem és erre vonatkozik, hiszen Szlovákia tapasztalataiból tudjuk, illetve tudjuk, hogy Szlovákiának nagy tapasztalatai vannak ezen a területen, tranzitország Szlovákia, közel, állt, ott az orosz gáz Ukrajnán keresztül érkezik eh, Szlovákiába. Hogyan lehetne például a cseppfolyósított eh, gáz piacra jutását, az LNG piacra jutását megkönnyíteni ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznunk kell, és örülök, hogy ön is eh, prioritásnak tekinti ezt a kérdést. Az is fontos, eh, amit ön is említett, eh, hogy hogyan sikerül továbbvinni az európai ipar korszerűsítését. A digitalizáció előttünk áll, Hogy ön is említette, ez egy nagyon fontos feladat. Mi a véleménye arról, hogy Kína piacgazdasági státuszát hogyan ítéli meg a szlovák elnökség. Az önök elnökségének a végére még bonyolultabbá válik a helyzet. Tudjuk, hogy nem egyszerű itt az álláspontot kialakítani és nagyon érdekelne minket, hogy a soros elnökséget betértő ország hogyan fogja kezelni ezt a nagyon bonyolult kérdést, mert itt semmi nem fehér és fekete, nem egyszerű ez az egész folyamat. De hát az év végén ezt hát látni fogjuk, hogy hova jutunk. Még egyszer nagyon nagyra értékelem az önök Szlovákia tapasztalatait, ami szakbizottságunkat érintő területeken éppen mostanság különösen fontosak ezek a tapasztalatok, és úgy gondolom, hogy ez iránymutató lehet a jövőre nézve is. Az egész frakciók nevében köszöntöm, üdvözlöm Önt, és azt kívánom, hogy sikerüljön mindent elérniük, megvalósítani a célkitűzéseikből, egy fél, fél év nagyon rövid, és ez a, az év második fele különösen rövid, hiszen itt kiesik egy hónap, a nyári szabadság ideje, mi minden segítséget meg fogunk önöknek adni. Önök, köszönöm szépen. Abba Válde asszony. Köszönöm, és köszönöm az előadást is. Említette, hogy a szlovák elnökségnek két fő prioritása van, a digitalizáció és az energia. Engem a kettő közötti kapcsolat érdekelne a digitális eszközök alkalmazása az energetika területén. Ez is ez az, ami engem elsősorban érdekel, és érdekelne, hogy önnek, ön ezt a kérdést, hogy ezt a kapcsolatot hogyan ítéli meg amikor az energetikáról beszélt, és azt mondta, hogy az energia árára és költségeire kívánnak koncentrálni, ez, ez mit jelent? Esetleg szabályozni kívánják az árakat, vagy mit fog jelenteni gyakorlatban az, amit ön jelzett? Önök, köszönöm szépen. López Bermejo asszony következik a GUE képviseletében. E köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen miniszter úr az előadását. Kettő témát szeretnék kiemelni, mert hogy nagyon fontosak, egyik az ipar, a másik pedig az energetika. Itt a Juncker tervre utalnék mindenek előtt több információt kaptunk a TTIP-pel kapcsolatosan, a CETA-val kapcsolatosan is, és minden kiszivárgatást azt bizonyítja, amit már eleve is tudtunk, nevezetesen az Európai Bizottság a kereskedelmi szerződéseket arra alkalmazza, hogy a gáz, illetve az olaj tekintetében a crackingnek, a frackingnek technológiát alkalmazza. És tudjuk azt, hogy ennek a hatása nagyon súlyos lehet a bitumen tartalmú ilyen nyersanyagoknak a importja, mindenképpen arra irányul, hogy a létező jogszabályokat kikerüljék. Az Európai Unió továbbra is ugyanakkor egy olyan energetika politikát folytat, amely igazi ragadozó politika, ahelyett, hogy a hatékonysággal foglalkozna az energia területén. Nagyon keveset hallottam erről, semmit nem hallottunk a megújuló energiákról, illetve a foszilis energiáknak a kiiktatásáról, így például a szénnek a kiiktatásáról. Tehát mindez számomra nagyon aggasztó. Kérdésem a következő. Egyet érte azzal, hogy a népeknek a feladata dönteni a jövő, saját jövőjükről. A kereskedelmi szerződéseket lehet-e blokkolni, illetve blokkolni kellene, mondanám, mind addig, ameddig a népek nem nyilvánultak meg ezekről. Következő kérdésem, hogyan lehet véget vetni a foszilis energiahordozóknak az importjátnak, illetve a felhasználásának összhangban a COP21-es Tudjuk, hogy van kereskedelmi, illetve környezeti célkítőzéseknek egy sora, illetve ütemezése, a nemzetközi kötelezettségek is léteznek, nem tehetjük meg azt, hogy a liberalizáció a kereskedelemben továbbá, ez egy másik téma már, tovább folytatódjon, és az év vége előtt nyílde üssék a megállapodás Kínával, mert hogy ez nem más, mint a szociális, a környezeti, illetve egyéb témákban megkötendő dömping megállapodásoknak a sora. Ami pedig a Juncker tervet illeti, Tudom, hogy nem sikerült a hagyományos EIB politikákon felülkerekedni, sőt, gyakorlatilag az Európai Beruházási Banknak a korábbi politikáit erősítétek meg a Juncker tervnek a különböző tételei, és gyakorlatilag a veszteségek egyre inkább arra szolgálnak, hogy a veszteseket kompenzálják, és nem az igazi társadalmi hálót építik. Azaz igazi befektetésekre és beruházásokra van szó, olyan beruházásokra, amelyekben a tagállamok tudnak eljárni, és az Unió pedig a közberuházások területén kellene, hogy előre lépjen, és nem szabad, hogy pazaroljuk a pénzt a bank kapcsolatok témájában. Köszönöm szépen. Az FDD képviseletében Tamburano kollega következik. Üdvözlöm, miniszter úr! Én is társulok azokhoz a kérdést feltevőkhöz, akiket az imént hallottunk, és akik a TTIP-el foglalkoztak többek között, a Brexit-tel, és a piacgazdasági státusszal Kína esetében. Csatlakozom az energiapolitika kapcsán feltett kérdésekhez is, csak úgy, mint az import energetika termékeknek a témáihoz Amerikából, mindez nincs összhangban azon erőfeszítésekkel, amelyeket az Európai Unió kívánt megtenni a környezeti változásokkal kapcsolatosan. Az összes politikai frakció figyelembe véve a folyamatokat a szabadkereskedelmi egyezmények tárgyalása során eljutott oda, hogy ellenezzük a dolgokat. A TTIP esetében kiszivárogtatások születtek, többek között az energiapolitika témájában, ha megerősítik azokat a kiszivárogtatásokat, amelyekről hallottunk, akkor nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mi is az önök álláspontja, illetve álláspontjuk a hálózatokkal kapcsolatosan, az energiapolitikával kapcsolatosan, ugyanis mindez aggaszt. Tudjuk, milyen nehézségekkel párosulnak a jogalkotási folyamatok 28 e- ország esetében, hogy beleértve ugye a különböző egyéb intézményeket, így az Európai Tanácsot, illetve a bizottságot és az Európai Parlamentet. Tudjuk, hogy ez egy nagyon összetett folyamat, és nagyon nehéz megállapodni egy végleges, egységes szövegben, de mégis ugye mi megválasztottak vagyunk, az európai polgárok választottak meg minket. Az energiapolitika területén érvényesíteni kell a jogalkotási eljárásokat úgy, ahogy azok megfogalmazottak a jogszabályokban, az alapokban, az alapszerződésben. Tudjuk az, hogy ki szélvároktatások születtek, nem régiben jutottak el ezek hozzám, meg tudja ön ezeket erősíteni, illetve ha igen, akkor mi is az álláspontjuk? Uh, Köszönöm szépen, kedves kollega. Miniszter úr, meghallgattuk a kérdések első csoportját, a frakció képviselőinek a kérdéseit. Kérem, hogy válaszoljon ezekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdést Werner asszony ön tette fel. Köszönöm a kérdését nem csak az önkérdését, hanem mindegyiket szlovákul fogom megválaszolni, mert szeretném az anyanyelvemet használni. Az ene, a címkézésre vonatkozott az első kérdése, a második kérdése pedig arra, hogy az e, ipar e, adja majd a GDP 20%-át. Valamint e, rákérdezett arra is, hogy mi a véleményem Kína piacgazdasági státuszának a kérdéséről. Kezdeném az energia címkézéssel. A javasolt rendeletet mi pozitív lépésnek tekintjük az energia hatékonyság, a különböző berendezések energia hatékonyságának az összehasonlítását fogja ez megkönnyíteni. Az Európai Parlamenttel konstruktívan kívánunk majd tárgyalni, hogy minél előbb megszülessen a politikai megállapodás. Vélemény szerint ez sikerülni fog. És azt is hisszük, hogy az Európai Parlamenttel és a tanácssal együtt konstruktívan és jó hangulatban más javaslatokat is elő tudunk majd készíteni az Energia Unióval kapcsolatban. Tavaly november 26-án már be is nyújtotta a bizottság egy javaslatot, ami a triológus és az egész jogalkotási folyamat számára kitűnő kiinduló pontot jelent. Az Európai Parlament és Tamburano úr az előadó által készített jelentést üdvözöljük, ezt a parlament már elfogadta. A konszenzus alapján kívánunk eljárni, és mindig kompromisszumos megoldásokra törekszünk. A szlovák soros elnökség a lehető legjobb eredményre törekszik a tárgyalások során, és bízunk abban, hogy sikerül majd egy nagyon jó kompromisszumra jutnunk, és pozitív lesz mindennek a hatása az egész iparra nézve. Ennyit a címkézésről. Most, hogy az ipar az GDP 20%-át adja. Nos, nálunk Szlovákiában nagyon magas ez az arány, 27% az ipar hozzájárulása a GDP-hez. És úgy gondolom, hogy a tanácsnak és a bizottságnak is az az érdeke, hogy az ipar EU GDP-ben betöltött aránya emelkedjen, érje a 20%-ot. Ez különösen válságos időszakokban nagyon fontos, ugyanis az ipar által létrehozott munkahelyek segítenek az egyes országnak abban, hogy legyen gazdasági növekedés, fenntartható munkahelyek jöjjenek létre. Ezért támogatunk minden javaslatot, akár a bizottság, akár esetleg az Európai Parlament részéről is érkeznek a javaslatok amelyeknek az a célja, hogy növeljük az ipar GDP-hez való hozzájárulásának az arányát. Kína piacgazdasági státuszának a kérdése. Nos, erről az a véleményem, hogy ugye ezt, ezt többen is felvetették, ha jól emlékszem, Tusanovszki úr kérdezett rá erre először, de Boné asszony is, valamint Tamburánó úr is említették, illetve kérdezték, hogy mi erről a szlovák elnökség véleménye. Nos, hogy a kérdés az, hogy Kína megkapja-e a piacgazdasági státuszt. Nagyon alaposan megvizsgáljuk a kérdést, és nagy figyelmet fordítunk ennek az ügynek, hiszen amennyiben megkapná Kína a piacgazdasági státuszt, akkor ennek messzire mutató következményei is lesznek a szlovák elnökség idején például az októberi Európai Tanács, illetve novemberben a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó tanács is napirendjére tűzi ezt a kérdést. Tudjuk, hogy az Európai Unió döntésének meg kell születni decemberig. Aktívak leszünk, és um, amennyire lehet a tanácsban um, elő fogjuk segíteni, hogy megszülessen a döntés, és az európai ipart megfelelően meg tudjuk majd védeni. A legmagasabb szinten foglalkozzunk majd ezzel a kérdéssel, az az állam és kormányfők szintjén, a csúcs találkozón. Amennyire én tudom, az ezzel a döntéssel kapcsolatos vita, tehát hogy megkapja eh, Kína a piacgazdasági státuszt, nos ez a döntés majd valamikor október táján születik meg, mint mondtam, a legmagasabb szinten. Eh, ez a döntés továbbra is azért kell, hogy megfelelő védettséget biztosítson az európai iparnak. Zaborszka asszony. Nagyon köszönöm önnek is a kérdéseket. Ami a körforgásos gazdaságot illeti, talán ezt a kérdést nem a gazdasági ügyekért felelős miniszterhez kellett volna intézni, hanem a környezetvédelmi miniszterhez. Én voltam környezetvédelmi miniszter is, ezért a válaszom a következő. Véleményem szerint a körforgásos gazdaság elősegítésére irányuló erőfeszítések segítséget nyújtanak a legtöbb ágazatnak, hogy stabilizálják a helyzetüket. Az Európai Unió az emissziókereskedelmi rendszerrel is kíván hozzájárulni a klíma célok eléréséhez. Pozsonyban lesz nem sokára egy informális miniszteri találkozó, ahol eh, a egy úgynevezett eh, Jumbo Council kapcsán eh, a környezetvédelmi miniszterek és a gazdasági miniszterek is jelen lesznek, és meg fogják vitatni a körforgásos gazdaság kérdését is. A második kérdése a költségvetés kézben tartására, kordában tartására vonatkozott. Nos, hát ez egy olyan kérdés, ami tényleg a pénzügyminiszterekre tartozik, és nem gazdasági miniszterre. Ezért, ha egyetért ezzel, akkor a pénzügyminiszternek fogom továbbítani ezt a kérdést, és majd az állandó képviseleten dolgozó kollégák segítségével fogjuk eljutatni önhez a kérdésre adott választ. Most pedig megpróbálom megválaszolni Tosanovszki úr kérdéseit. Köszönöm önnek is a kérdéseket és a támogatást, amelyről biztosított. Nos, a ön kérdése a gázra és a gázfolyósok összekapcsolására vonatkozott, az LNG-vel kapcsolatban is feltett egy kérdést. Nos, a szolidaritás különösen válságos időkben az egyik legfontosabb elv, amit követünk, ez segíthet abban, hogy az ellátás akadozását kiküszöböljük. 2009-ben Szlovákiában elég nagy volt a gázválság. Évek óta először a barátság gázvezetéken zavarok voltak a gázszállításban, és az egyik első ország voltunk, aminek meg kellett küzdeni a gázellátás zavaraival. Ezért hát úttörő szerepet játszottunk abban is, hogy először biztosítottuk azt, hogy a vezetékekben visszafelé is folyhasson a gáz. Ez az elmúlt 40 évben erre csak kísérletek irányultak, de soha nem sikerült ezt megvalósítani és most itt a barátság vezetéken ezt elértük. Természetesen foglalkozni kell a kompenzáció kérdésével is. Mielőtt erre a önökkel folytatott megbeszélésre jöttem, Buzek úrral, az elnök úrral több kérdést áttekintettünk, és itt szó volt a gázellátás kérdéséről is, valamint a szolidaritás, eh, ezzel kapcsolatban a szolidaritásról. Ami a regionális eh, együttműködést illeti, a tagállamok nagyobb eh, rugalmasságot szeretnének, a nemzeti cselekvési tervek és a vésztervek kidolgozásában. Ezek a e, tervek nem szabad, hogy arra kényszerítsék a tagállamokat, hogy e, a túlzott kompromisszumkeresés e, érdekében a saját céljaiktól nagyon elszakadjanak. Mi megpróbálunk általános megállapodást elérni a tanácsban, és utána elkezdjük a parlamenttel a tárgyalásokat, az egyeztetéseket, amelyeket remélhetőleg még az elnökség idején le tudjuk majd zárni. Nem mondjuk egy példát a regionális együttműködésre és az országok megosztottságára. Szlovákia Németországhoz, Csehországhoz, Lengyelországhoz hasonlóan, hasonló helyzetben van, és ez a, az együttműködés az említett országok között nagyon jól bevált az elmúlt években. Ez jól működött, de például szeretnénk Ausztriát is bevonni ebbe a regionális együttműködésre, hiszen Baumgarten mindössze 20 kilométerre van a szlovák határtól, és ez nagyon sokat jelentene. Magyarországra is ugyanez vonatkozik, Magyarországot is lenne bevonni E, hiszen ott is e, fontos e, gázvezetékek haladnak át, de nagy mozgástérre van szükség, amikor a tagállamok eldöntik, hogy mely régiókkal, vagy mely országokkal kívánnak egy ilyen regionális együttműködés keretében együtt működni. Reméljük, hogy még a szlovák elnökség idején sikerül területen is előre lépnünk. Kína a piacgazdasági státusza, ön is rákérdezett erre, de egy korábbi képviselőnek adott válaszomban erre már kitértem. Kálasz asszony kérdésére is szeretnék válaszolni, az energia Unióra vonatkozott ez a kérdés. illetve hogy hogyan lehet összekapcsolni az energetikai és a kérdéseket a digitalizációval. És rákérdezett arra is, hogy mit, mik a terveink az energia árakkal. Most az Energia Unió szerintünk egy jó lehetőség arra, hogy szinergiahatásokat érjünk el különböző területek között, klímapolitika, energiapolitika, digitalizáció és kapcsán. Ahhoz, hogy elérjük ezeket a célkitűzéseket, mindenképpen gondolni kell versenyképességi kérdésekre is a költségek leszorítására. Az energia árakról, mint mondtam, holnap és holnap után lesz egy informális miniszteri tanácsülés Pozsonyban, és az itt megtárgyalt egyik kérdés éppen az energia árazás kérdése lesz, energia árak kialakítása, illetve a hozzáférés kérdése, tehát ezzel majd megfelelő, illetve nagyon alapos sampunk majd ezzel a kérdéssel foglalkozni az elnökségünk idején. Klímaváltozás kapcsán szeretnénk megteremteni ennek a feltételeit, az alapját, hogy társadalmaink elmozdulhassanak az alacsony szél felhasználású és energiahatékony gazdaság felé. Potom bola otázka od pani mm, poslankyne. Aztán volt még egy másik kérdés. Erne asszonytól. A TTIP-re vonatkozóan. És egy második kérdés is az ügyben, hogy a szlovákok támogatják-e azt, hogy a polgárok döntsenek-e az energia setupról. A TTIP vonatkozásában nagyon fontos, hogy a tárgyalások eredménye ne vezessen oda, hogy az EU szabályok gyengüljenek illetve az Európai Unió versenyképessége se sérüljön. Hatékonyan kell minden lehetőséget megrabadni, amennyire csak lehet, egy piacként, közös belső piacként. És hogyha megnézzük az Európai Unió adta lehetőségeket és esetleges korlátozásokat, nem szabad elhamarkodottan döntenünk a tárgyalások során tárgyalási csapat jól felkészült, és képes arra, hogy biztosítsa, hogy az EU számára jól végződjenek ezek a társadalások, miközben nagyon sok mérföldkövet kell még elhagyni ahhoz, hogy ezek a tárgyalások befejeződjenek. Ami a második kérdést illeti, hogy a polgárok, az állampolgárok döntsenek-e a prioritásaikat illetően az energia kapcsán. Én azt gondolom, hogy az rendben van, hogy az egyes tagállamok döntetnek az energia összetételüket, az energiafelhasználást illetően, az energia összetételt illetően, hiszen minden országnak más és más a helyzete, mások a feltételek, az egyes országokban. Vannak például olyan országok, ahol jók az előfeltételek, például a nap és a szélenergia felhasználását illetően, de vannak olyan országok is, ahol az energia mixet inkább atomenergiára hegyezik ki. Tehát az EU-n belül tulajdonképpen minden ország saját maga dönt az energia mixét illetően. ami a kínai piacgazdaságot illető, hát talán egy kicsit pontosíthatta volna, de amire én gondoltam, hogyha piaci státuszt adunk a kínai gazdaságnak, akkor minden olyan tám, döntést támogatni fogunk, amelyet közép, közösen hoztunk, és nem fogjuk veszélyeztetni nyilván az európai piacon az európai vállalkozásoknak a létét. Az utolsó kérdés az első körben Tamburano úrtól érkezett. Azt gondolom, hogy szinte mindenre válaszoltam már, amikor az előtte kérdezők kérdéseire válaszoltam. Elnézést kérek, ha bármit is kiad, kihagytam volna, de várom már a következő hat hónapot. Számos alkalommal meg fogjuk tudni vitatni majd ezeket a kérdéseket, akár bilaterális szinten is. Ide lesz elég időnk, és lesz tér is, fórum is arra, akár az informális üléseken, de a formális összejöveteleken is, hogy ezekről a fontos kérdésekről tárgyaljunk. És hát van még egy második köre a kérdéseknek, úgyhogy rendelkezésükre állok, és természetesen szívesen válaszolok a kérdéseikre. Úgyhogy akkor a, az első kérdést le is zárhatjuk. Elnök, köszönöm szépen a válaszokat, miniszter úr. Most pedig uh, Rubik képviselőt kérdezem. Kérem, hogy uh, Rubik urat kérem Köszönöm szépen, miniszter úr, az expozét. Számunkra mindig jó, hogyha új soros elnökség jön el hozzánk és mutatja be a terveit. Fontos, amit az elején mondott, hogy KKV kongresszus kíván összehozni, tehát, hogy Pozsonyban tető alá kíván hozni a közepes és kisvállalkozások számára egy kongresszus, és nagyon érdekes lenne hallani az, hogy a KKV-knek a finanszírozása hogyan is fog történni. Mert a következő költségvetési év szempontjából ez nagyon fontos lenne. Ugye a 2020-as Horizon, Horizon 2020-ben benne vannak ugye a pénzügyi facilitások az, hogy támogassuk ezeket a KKV-kat, aztán a fiatal vállalkozóknak a nemzetközi esedését is támogatjuk, ennek az előmozdítása ennek a programnak nagyon fontos lenne. Aztán a Migrant Entrepreneurship külön, különleges fontossággal bír, és aztán van még a, a nőket, a női vállalkozókat támogató programunk, az ő önállóságukat támogató program. Úgyhogy kérdezem, hogy ezek olyan témák-e, amelyeket el lehetne mélyíteni a kongresszus alkalommal, amelyeket a szlovák elnökség prioritásként kezel, annak érdekében, hogy ezeket a programokat tényleg hatékonyan meg tudjuk valósítani. Köszönöm. Elnök, köszönjük. Köszönjük a kérdést. Nem tudom, hogy más kére még szót. Ha megengedik, akkor kiegészíteném én is egy pár kérdéssel még az elhangzottakat. Szeretném, hogyha az emissziós kereskedelemre is koncentrálnának. Ez az NV-hez tartozó téma, ők a felelősség, felelősek a kibocsátás kereskedelemért, de mi is felelősnek érezzük magunkat azért, hogy az európai ipar és a KKV is megfelelően hozzájárulhasson ennek a rendszernek a működéséhez. Fontos az, hogy elkerüljük a szén szökését, hogy úgy mondjam, ha túl magas a széndiokszid kibocsátás. És a tárgyalásokat tulajdonképpen a szlovák elnökség alatt is folytatják, úgyhogy egy általános megközelítés érdekelne az energia ipar tekintetében. Tehát hogyan lehet elkerülni az, hogy elveszen az európai ipar versenyképessége. A második dolog a Small Business Act, folytatva azt, amit Rübig úr mondott, az az, hogy minden megoldást tényleg végrehajtsunk, hiszen ez az európai energiaunió szempontjából is nagyon fontos. Nem makrogazdasági, hanem reálgazdasági problémáról van itt szó, a harmadik dolog pedig, folytatva azt a gondolatot, menetet, amit a GUE képviselője feltett, az energia ügye és a TTIP tárgyalások kapcsán tudjuk, hogy az energia árak, különösen a gázárakra gondolok, az USA-ban sokkal alacsonyabbak, mint az EU-ben, EU-n belül. És nagyon lényeges volna, mielőtt a TTIP tárgyalások lezárásra kerülnek, hogy az LNG, tehát a cseppfolyósított gáz vonatkozásában az export megnyílhasson az USA felé. Tehát az ilyen irányú tárgyalások az USA és az EU között lényeges. Kíváncsi lennék, hogy a szlovák elnökség hogyan tudja ezeknek a határoknak a megnyitását kieszközölni mielőtt a TTIP tárgyalások lezárulnak. Ez fontos lenne, hiszen hogyha megnyitjuk a határt a TTIP alapján, az USA és a, az Európai Unió között, tehát a hozzáférés megnyílik, akkor nagy valószínűséggel veszíteni fogunk, hiszen óriásiak a gáz ár tekintetében a különbségek. a műtrágya gyártók szempontjából is végzetes lehet ez. Úgyhogy ezek specifikus kérdések, amelyeket felvetettem. Nem tudom, hogy bárki más is kérne még szót, de ahogy körülnézek a teremben, nem látom. Úgyhogy miniszter úr, akkor hagy kérjem, hogy ezekre válaszoljon, és akkor a végső és összegezze is tőle a vitát. Köszönöm szépen a kiegészítő kérdéseket. Rübig úr ugye a pozsonyi kongresszusra kérdezett rá, amelyek, amelyet a KKV-kra terjesztünk ki. A soros elnökségünk alatt koncentrálni kívánunk a kávékra. Egyébként szeretném is önöket meghívni, novemberben, 24-25-én lesz ez. Meg fogják kapni majd a formális hivatalos meghívást is. Mire fogunk fókuszálni? Hát alapvetően a KKV képviselőit kívánjuk meghallgatni. Ez irányban ugye született is már egy jelentés 2014-15 során. és az illetékes raportőröket is meghallgatjuk, de nyilván az ágazatból érkező képviselőket is meghallgatjuk, és a versenyügyi tanácson november 28-án Brüsszelben pedig bemutatjuk majd az eredményeket. A finanszírozásra is rákérdezett, és hogy hogyan látjuk, hogy ez a KKV vonatkozásában megvalósulhat. Nos, hát van módja annak, hogy hogyan tudja az EU támogatni 2014 és 20 között finanszírozni, támogatni. A KKV-kat az egyik a Horizon 2020, aztán ott van a Kozma. Úgyhogy a bizottság is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, a tőkepiacokat ide sorolnám még, de Szlovákia is támogatni fogja az összes olyan támogatást, amelyel egyszerűsíthatjuk a KKV-k számára a pénzeszközökhöz való hozzájutást határon átnyúló kapcsolatokban. Intenzívelni fogjuk a tárgyalásokat, és szeretnénk a kockázati tőkét is egy kicsit megmozgatni, lesz egy jövőbeni szabályozás is, amelynek a célja az, hogy egyszerűsítsük a már meglévő működő piacokat. És még egyszer mondtam, a kockázati tőke megmozgatását a Jubeka program támogatná a pénzügyi szolgáltatások piacára is koncentrálni kívánunk majd Pozsonyban. De a KKV vonatkozásában a kilépési stratégia, ez egy exit stratégia megléte sem elhanyagolható. Bozek úr, az elnök úr is feltett jó pár kérdést, megpróbálok ezekre is vált, válaszolni. Ami a kibocsátás kereskedelmi rendszert illeti, az ETS-t, a környezetvédelmi és éghajlatváltozási miniszter megpróbálja majd azokat a feltételeket megteremteni, amelyel a versenyképes, alacsony szín kibocsátású és költséghatékony ipart megerősítse. Tanácsi végkövetkeztetése 2014-ből jó alapot biztosítanak, hiszen itt már javaslatok fogalmazottak meg arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet csökkenteni, 2030-ra 40 a csökkenteni a kibocsátás. A szlovák elnökség igyekszik ezeket a megállapodásokat, illetve célkitűzéseket fenntartani, a kvótákat is megtartani, és kiegészítő jogalkotási javaslatokat is az asztalra tenni, tekintettel azokra az ágazatokra, amelyekre még ezek a szabályok nem terjednek ki. prvkov rámca 2030 mali by zabezpečiť spravodlivú üvegházhatású gázokra is felhívnám a figyelmét, ami kockázati tőkét illeti, itt az európai ipar számára egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni. A kibocsátás csökkentés és az energia szükséglet, valamint a megújuló energiaforrásokat is ide sorolnám, különös tekintettel a villamos energiára. 2030-ra tehát meg kell, hogy legyenek a megfelelő feltételek, és mindenki egyenlő feltételekkel kellene, hogy induljon. Annak érdekében, hogy az Energia Unió valóban megvalósulhasson és működhessen. Addigra nagy valószínűséggel ez meg is történik. Ami a Small Business Act-et illeti, ez egy másik kérdés volt, Voltak konzultációk a polgárokkal, a KKV-kat illetően, és a decemberi tanácsülésen is szerepelt ez a napirenden 2014 nyarán, illetve 2015 májusában is. És úgy tűnik, hogy ezt a keretet nem lehet áttekinteni, felülvizsgálni éppen ezért a 2011-es keretrendszerre nyúlunk vissza. Azokat a prioritásokat fogjuk tehát szem előtt tartani. Ez a gondolkodjunk kicsiben először, ugye think small first, ez volt az első alapelv, de a Europe Enterprise Network is egy nagyon fontos elem. A különböző kompetenciák megléte, és az, hogy ezeket az elveket át is ültessük a gyakorlatba, hiszen csak ezáltal tudjuk a magas minőségű és jó minőségi környezetet megtartani. Az utolsó kérdés, amit elnök úr öntől kaptam, a határok megnyitására vonatkozott a TTIP tárgyalások lezárását megelőzően, illetve az LNG exportra. exportra. Nos, hogyha az energiabiztonság szintje nő Európában, és lesznek más intézkedések, amelyekkel a válságokat meg tudjuk előzni az energiaellátásban, akkor ezek, a, ezek olyan erőfeszítések, amelyeket érdemes támogatni. Nyilván a gázellátás egyszerűsítése az kötelező érvényű, ezért mindent meg kell tennünk, ami tőlünk telik, hogy ezt sikere vigyük. Ezt a bizottság is aláhúzta már, hiszen azokat a területeket is el kell látnunk gázzal, amelyek esetleg veszélyeztetettek. Mielőtt a TTIP tehát lezárásra kerül, a tárgyalások lezárásra kerülnek, egyébként ez egy nagyon átfogó kérdés, úgyhogy én inkább csak a cseppfolyós gázra koncentrálnék, hiszen a piac megnyitása és a TTIP feltételeinek a megtárgyalása azért az egy nagyon tágan értelmezett kérdéskör. Ugye mindenképpen két oldala van ennek a tárgyalásmenetnek, illetve az eredménynek. Lesznek olyanok, akik ennek pozitív hozadékát érzik, majd lesznek esetleg olyanok, akik nem. És hát lehet, hogy a másik oldalon a tárgyaló félnek ugyanúgy vannak problémái, mint nekünk. A TTIP tehát egy olyan keret, egy olyan csomag, ha úgy tetszik, amit átfogóan kell tekintenünk. Elnök, köszönöm szépen, hogy látogatást tett az Európai Parlamentben. Várjuk az együttműködést. Jó pár tárgyalási forduló elé nézünk, és hát lesznek közös nyilatkozatok is. Bízunk benne, hogy bizonyos dossziékat le is tudnak majd zárni decemberig tehát ennek az évnek a végéig. Én azt gondolom, hogy elég intenzív együttműködésre szám, számíthatunk, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött hozzánk, és hogy elfogadta a meghívást, illetve a mi, meghívá- a, a, mi is köszönjük a meghívást. Köszönöm, elnök úr, nagyon várom az együttműködést a tanács és a parlament között. Azt gondolom, hogy eddig is nagyon jó volt és köszönöm előre is az összes gondolatot, ötletet, amelyet önök fogalmaznak meg. Köszönöm szépen még egyszer. Elnök, köszönöm szépen, akkor menjünk tovább a négyes napi rendi ponttal. Ez a soros elnökség keretében Receli miniszter úrnak a látogatása, aki a közlekedési építésügyi és regionális fejlesztésügyi miniszter. Tehát közlekedés, építésügy és regionális fejlesztés. A három közül nyilván minket leginkább az építésügyi témák foglalkoztatnak, hiszen ezt lehet a Telekom politikával összekapcsolni. Tudjuk, hogy ön felelős a telekommunikációs kérdésekért, amelyek számunkra nagy számunkra nagyon fontosak. Köszönöm szépen, foglaljanak helyet. Az építésügy nyilván a hűtést, fűtét is magában foglalja, tehát energiaügyi területhez is csatlakozik. Ilyen kérdéseket már kapott az előtt, ön előtt szóló miniszter, most viszont szeretnénk a találkozónk során a telekommunikációs politikára koncentrálni, amelyekkel a mi szakbizottságunk foglalkozni fog a soros elnökségük alatt. Itt a, a roaming díjaknak a felülvizsgálata az egyik fontos téma, aztán a szabályozói keret, a telekommunikációs politika keretfeltételei és a 700 MHz-es frekvencia sáv használata alkalmazása az EU-ban. Hogy mondjam el az elején, hogy a roaming díjak felülvizsgálata egy nagyon sürgető kérdés, az energiabiztonság tekintetében is, hogyha gázellátásra gondolunk. Legalábbis a mi szakbizottságunk szempontjából mindkét kérdés alapvetően, alapvető fontosságú, és ahogyan mondtam, nagyon sürgető is. We, we would like to imagine to finish úgy gondoljuk, hogy mindkét ügyet le lehetne zárni a szlovák elnökség alatt, Tehát, hogyha nem, ha romig mentesen kívánunk már telefonálni jövő nyáron, akkor tulajdonképpen ezeknek a dosszéknek a lezárása az szükséges. Miniszter úr, akkor hagy kérjem azt, hogy kezdje ön az expozéját. Vezesse elő. Köszönöm szépen. was pretty much already said here from our, from our targets and from our... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és beszámolhatok önöknek az elektronikus kommunikáció terén, a szlovák prioritásokról, és a Galileóról is beszélni fogok. Gondolhatják, július 1 elég szokatlan péntek volt számunkra, egy szép nyári hétvége kezdődhetett volna, de hát igazából a munka kezdődött. A szlovák köztársaság először tölti be az Európai Unió tanácsának a soros elnöki tisztjét. Hát nagyon nagy kihívások állunk szemben, különös tekintettel a közelmúlt eseményeire, de nagyon eltökéltek vagyunk abban, hogy felelősség teljesen fogjuk ellátni a következő hat hónapban az elnöki tisztet. Szorosan együttműködünk partnereinkkel, így önökkel, az Európai Parlamenttel is. Szeretnénk tovább lépni az európai digitális piac megteremtéséhez vezető úton is. Arról kívánok mindenkelőtt beszélni, ami az önök számára is fontos, azután röviden szólok arról, hogy hogyan szeretnénk kiavítani a munkát a tanácsban, hogyan kívánjuk erősíteni a bizalmat. A konstruktív kapcsolat a két társjogalkotóval, ez Európai Bizottsággal és önökkel, a jogalkotókkal. Nagyon fontos, hogyha meg akarjuk akadályozni a belső piac fragmentálódását. A közelmúltbeli politikai fejlemények is rávilágítottak arra, hogy nagy kihívások fenyegetik az EU építményét. Az Egyesült Királyságban lezajlott referendum is világosá tette, hogy az EU-nak transzparensebbé kell válnia a vállalatok, KKV-k és az emberek életét meg kell könnyíteni. Eltökélten állunk a kormányhoz a következő hat hónapban, és pozitív eredményeket szeretnénk elérni, amelynek hatására javul az EU-s polgárok életminősége. A a két EU-s intézmény partnerekkel együtt dolgozunk majd a belső piaci stratégián, ami idén májusban, amelynek idén májusban az egy éves évfordulóját ünnepeltük. Ezt a stratégiát kívánjuk megvalósítani, és ezen tovább dolgozunk. A belső piac kiteljesítése nem csak a gazdaság számára egyedülálló lehetőség, hanem ennek a segítségével a közös európai projekt sikerét is biztosítottnak látjuk. Az informatikai társ, társadalom további kiépítését szolgálja az is, hogy a 700 MHz-es frekvencia tartomány felhasználásával kapcsolatban tárgyalásokat kezdünk majd az Európai Parlamenttel, és szeretnénk lezárni ezt a dossziét még az elnökségünk alatt. Ez az új szabályozás nem csak az 5G szolgáltatások szempontjából fontos, hanem azért is, mert az UHF sávnak ezt az alsó részét fenntarthatjuk digitális televíziózás és egyéb vezeték nélküli berendezések működtetéséhez. Tudjuk, hogy a 2020-as határidő nagyon fontos, de azért szükség van rugalmasságra is, hiszen a műsor szórás módosítása, megváltoztatása időigényes és költséges. A tanács és az Európai Parlament teljesen egy úton jár ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ezért én hiszek a jó együttműködésben és abban, hogy sikerül majd megegyeznünk. A szlovák elnökség erőfeszítéseket fog tenni annak érdekében, hogy a vállalati roaming díjak felülvizsgálata is végbe menjen, a roaming díjakat 2017. júniusától szeretnénk eh, megszüntetni. Hogyha sikerül lezárni ezt a dossziét, ez hatalmas eh, erőrelépést jelent az európai digitális piac eh, felé, és nagyon jó lesz a fogyasztóknak. A társjogalkotóknak jövő februárig kell megegyezniük ahhoz, hogy a célkitűzések teljesüljenek. Számítunk arra, hogy önök is minél előbb készen állnak a tárgyalásokra. Nagyon sok erőfeszítésre van szükség, hogy konstruktív módon kompromisszumos megoldásokat találjunk. Egy másik fontos jogszabály, amely szintén fontos a digitális belső piac szempontjából, az jogszabály, az elektronikus kommunikációs hálózatok és szolgáltatások jogszabályi keretének módosítása. A nyár után fogja benyújtani a javaslatot a bizottság. Az EU távközlési szabályozásának a modernizálására feltétlenül szükség van, hiszen, hiszen a nagy sebességű internet hozzáférést biztosítani akarjuk, városokban és vidéken megjelentek az új technológiák, új online szolgáltatók, vannak jelen a piacon. A szlovák elnökség egy politikai vitát kíván lefolytatni a távközlési tanács ülésén erről a felülvizsgálatról. Idén szeptember vagy december másodikán lesz ez a tanácsülés. Végül nem utolsó sorban még egy hozzám tartozó kérdésről beszélnék, ez pedig a GNSS, a, vagy Galileóként is emlegetjük ezt a globális navigációs műholdas rendszert. 2016 font mérföldkő lesz a Galileo program tekintetében, ugyanis a Galileo jelek első elkezdenek működni, és az Európai űrstratégia is fogadásra kerül még idén. Az elnökség teljes mértékben azonosul ezzel a stratégiával, megpróbálunk az unió űrbeli tevékenységéről is átfogó képet alkotni, ugyanúgy, mint a GNSS-ről új beruházásokra van szükség az alkalmazások területén, ezeknek nagyon komoly társadalmi haszna lesz. Készen állunk arra is, hogy további erőfeszítéseket tegyünk ahhoz, hogy a Galileo 2020-ra teljesen működőképes legyen. Az elektronikus kommunikáció és globális műholdas navigálás tekintetében számítok az önök támogatására, és biztos vagyok abban, hogy együtt jó eredményeket sikerül elérnünk valamennyi európai polgár számára. Ebben számítunk önökre is. Hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseiket, ha vannak. Köszönöm szépen! A frakciók képviselőihez fordulok. Először is Dele Castillo asszony a távközlési csomagunk előadója, aki az EPP-t képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, miniszter úr. Valóban a digitális átállás területén forradalmi változások előtt állunk. kulcsfontosságú ez a terület az európai gazdaság versenyképessége szempontjából, mert csak itt tudjuk biztosítani a szükséges erőforrásokat a mm, globális piacon. Ez a terület szorosan kapcsolódik a digitális ágazat fejlődéséhez is. Már említett négy fontos szempontot, amelyek amiket az önök elnöksége során különös figyelem fog övezni. Üdvözlöm Önt, és üdvözlöm az Ön országát is, mint a soros elnököt. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az időnek itt fontos szerepe van, határidők van kitűzve a piaci felülvizsgálatra, és a három intézmény elkötelezte magát, hogy betartja ezt a határidőt, ezért katasztrófa lenne az e, európai polgárok számára, ha nem tudnánk tartani a határidőt, ami szerint 2017. júniusára meg kell, hogy szűnjenek a roaming díjak. Rendkívül fontos ez. Hogyan tudjon felgyorsítani a folyamatot? Annak érdekében, hogy e, hát minél előbb kialakítsa a tanács az álláspontját, és kezdhesse a tárgyalásokat a parlamenten. A második kérdés a távközés, az elektronikus kommunikáció szabályozási kerete. Ez még nincs kész, a bizottság még nem állt elő a javaslattal, de szeptemberre ez meg lesz. Persze szeptemberig nagyon nehéz bármit is tenni, ugye az év végéig a parlament sem készül el, de ez egy olyan dosszié, amelynek kapcsán nagyon sok függ, nem csak az elnökségtől, hogy esetleg eh, mit eh, tesz az elnökség, de az elmúlt két elnökség eh, is nagyon fontos szerepet játszik ugyanis véleményem szerint a tanácsnak azonnal azután, hogy a bizottság elküldi a parlamentnek a javaslatát, és ez nyilvánossá válik, tehát azonnal el kell kezdenie a tanácsnak a vitát. Mert ha ez nem így történik, akkor nem fog sikerülni lezárni ezt a határidőig valószínűleg önöknek is ez a szándéka. De még egyszer kérem, amint a bizottság benyújtja a javaslatot, az elektronikus kommunikáció szabályozási keretére vonatkozóan. Rendkívül fontos, hogy önök, az elnökség azonnal elkezdjék a vitát erről a tanácsban, máskülönben nem tudjuk ezt lezárni az előirányzott két évben, talán még a parlamenti ciklus végéig sem, és ez katasztrófa lenne, mert Európának megfelelő választ kell adni ezekre a nagyon fontos kérdésekre és a szabályozik keret az elektronikus kommunikáció számára egy ilyen fontos kérdés. Elnök, köszönöm szépen. Tomasovszki úrnak szeretném most megadni a szót, az ECR frakció képviseletében szól hozzánk. Köszönöm szépen, elnök úr. Csehül fogok beszélni, tekintettel arra, hogy szlovák elnökség van. Nagyon örültem én is annak, hogy az elnökségi ciklus kezdetén azonnal ellátogatott hozzánk. Az elektronikus kommunikációval, a roaminggal, a Galileóval kapcsolatos lenne az én hozzászólásom is. Ezeket tartom ugyanis a következő fél évben a legfontosabb kérdéseknek. És a Galileóval kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ön említette, kiemelte, hogy mennyire fontosak a Galileo és a GNSS programok. Kérdezem azt, hogy az elnökségük idején kívánják-e javítani a, ezeknek az rendszereknek az ismertségét. És úgy tudom, hogy Szlovákia az ilyen navigációs rendszerek használatában nagyon messzire jutott már a GPS-ek, illetve a terület használatának területén, és ez segítheti azt, hogy a Galileóval kapcsolatos tájékoztatás talán egy kicsit erőteljesebb legyen. A roaming a következő fontos téma, a díjak megszüntetése a következő év közepén. A kérdésem a következő. Lát-e valamilyen problémát eh, ezzel kapcsolatban eh, tehát a 2017 júniusi dátummal kapcsolatban van bármi, ami ezt a dátumot veszélyezteti, vagy megkérdőjelezhető még ez a dátum, vagy biztosak lehetünk abban, hogy sikerül betartani ezt a határidőt. Egyébként még hagyd mondjam azt, hogy nagy örömmel várom az együttműködést önökkel, magam nevében és az egész szakbizottság nevében is, ezt megígérhetem. Elnök Kalaszasszony, a digitális belső piac előadója az ALDE képviseletében. Köszönöm szépen. Egy nagyon egyszerű kérdésem van. Nagyon nyíltan teszem ezt fel. Ahogyan tudjuk, az ipar és a gazdaság digitalizációjához szükség van a konnektivitásra, az összekapcsolhatóságra. Mi a szlovák elnökség véleménye arról, mi lenne a megfelelő kerete annak, hogy ezek a hálózatok kiépülhessenek? Miben látja ön a megoldást? Elnök, köszönöm szépen. Még valaki szeretne szólni, Rubik úr. Igen, nagyon köszönöm, elnök úr. Azt szeretném elmondani, hogy mindenek előtt a roaming kérdése számunkra azért is nagyon fontos, hogy végre tényleg létrejöhessen a digitális belső piac. Mi azt szeretnénk, hogy a távközlés területén Európában transzparens legyen a verseny az 500 millió EU-s polgár számára. És az alapkérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk létrehozni. Az egyik lényeges szempont az, hogy a bizottság javaslata ugye szerintem nagyon jó és átgondolt, de mégis nem tartaná jónak, hogyha gigabájtok vagy terabájtok kereskedéséhez létrehoznánk egyfajta tőzsdét, eh, hogy valóban eh, megjelenhessenek valahol a piaci ajánlatok. Következő kérdés. A frekvencia harmonizációra sürgetően szükség van ahhoz, hogy az 5G elindulhasson. Ön szerint lehetne keretfeltételeket meghatározni a beauty contest, ez a szépségverseny, vagy, vagy aukciós értékesítés számára, annak érdekében, hogy az ilyen árveréseken befolyó jövedelmekből a pénzügyminiszterek az Európai Beruházási Bank alaptőkét emelhessék illetve az üvegszálas technológia kiépítéséhez is kellene ez a pénz. Már 2018-ban Japán dél korea be akarja vezetni az 5G-t. Az Európai Bizottság már most két évvel ezen határidő mögött le van maradva. És az üvegszáros technológia kiépítését mindenképpen célzottan és nagyon gyorsan kellene megvalósítani. Köszönöm szépen. Virkunen asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, az előadását. Ön közlekedésügyi miniszter is, és tudom, hogy holnap ellátogat a közlekedési szakbizottságba is. A közlekedés nagyon fontos része a gazdaságnak, a belső piacnak és az energiauniónak is. Tudjuk, hogy a bizottság a dekarbonizációról, majd a következő hetekben készít, vagy bemutat egy közleményt, a közlekedés dekarbonizációról van szó. Mi az ön vélemény erről? Lát-e lehetőséget Európában a clean transport, a tiszta, szénmentes közlekedési ágazat kialakításához? Önök köszönöm, és hagyd tegyek hozzá én is két kérdést az elhangzottakhoz. A szlovák elnökség készen áll arra, hogy folytassa a spek, az európai spektrum frekvencia területén létező kez, tevékenységet. Itt a 700 MHz-es frekvencia használatára gondolok elsősorban. Sokan ellenzik az európai spektrum létrehozását. Mit gondol ön erről? A második kérdésem. Az EU számára egy általános ipari platform létrehozásának a kérdése is felmerül. A 4.0 platformnak nevezik ezt, tehát ez egy általános EU-s platform lenne nem a német ipar számára készülne ez. Az Egyesült Államokkal közösen is létre kellene hozni egy ilyen platformot. Erre fel kell készülni. Itt az a szakbizottságban lesz egy meghallgatás az ipar 4.0 platformról, illetve arról, hogy ezt az EU dimenziójában hogyan lehetne felhasználni. Mi az ön vélemény erről a két kérdésről, tehát egyrészt a spektrumról, a kérdésről általában, illetve arról, hogy hozzunk létre ipari platformokat még a szlovák elnökség alatt. Kérdezem a kollégáktól, hogy esetleg valamelyik képviselőtársam is kíván egy kérdést feltenni. hogy látom, hogy nem, akkor az összes kérdés elhangzott, kérem válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm, hát megpróbálom. Del asszony a roamingra és kérdezett rá, és hogy hogyan tudjuk felgyorsítani ezt a folyamatot. Nos, az elnökségünk alatt minden lehetséges eszközt meg fogunk ragadni, hogy ez, a, ez az alkú megköttessen. Nem könnyű ez a feladat, nem lesz könnyű megállapodni az összes államnak, hiszen elég más elképzelésük van arról, hogy hogyan működnek a roaming díjak, nyilván vannak különbségek eh, az országok között, akik mondjuk elsősorban turisták, eh, ahova turisták érkeznek, vagy ahonnan turisták mennek más országokba. Eh, méltányos tarifákra van szükség minden tagállam és minden érintett szereplő számára. Ami a szabályozási keretet illeti, kezdeményezni fogjuk azt, hogy a tanács elkezdjen dolgozni ezen a javaslaton. A tervünk az, hogy megteremtsük a e, digitális hálózatokhoz szükséges e, előfeltételeket, e, megfelelő távközlési szabályokkal, arra koncentrálva, hogy a szükséges konnektivitás, az összekapcsolhatóság megvalósuljon. újra kell gondolnunk ezt az egész kérdéskört. Nyilvánvaló, hogy egy szabályozási keretre van szükség, mert ez a kérdés szorosan kapcsolódik a frekvencia, a megahertz harmonizációhoz, az egységes belső piachoz, és mi valóban versenykép képes és korszerű belső piacot akarunk, akkor el kell kezdeni ennek a kérdésnek a megvitatását is. Tosanaszki úr kérdése a következő. Mi is volt ez a kérdés? Mi a legnagyobb probléma a roaming díjak megszüntetésével kapcsolatban? Ahogyan elmondtam, megpróbáljuk megtalálni a megfelelő egyensúlyt annak érdekében, hogy a plafonok elég eh, alacsonyak legyenek ahhoz, hogy eh, ez a szolgáltatók igényeit is eh, kielégítse. Másrészt biztosítani kell azt is, hogy a szolgáltatók költségei azért megtérüljenek a hálózattal kapcsolatos költségeik, és hát nem könnyű itt az összes tagállam számára megfelelő megoldást megtalálni. Az 5 eurocent roaming díj, meg a bytonként 0,85 a javaslatban, már meglátjuk majd, hogy a tárgyalások végén hova fogunk jutni. Tosanovszki képviselő kérdezett rá a Galileóra. Az én szememben a Galileo egy nagy lehetőség, egy olyan lehetőség, ami a beruházók számára is lehetőség, független a GSM-től, és része az európai űr stratégiának is. Szlovákiában Irakban is nagyon jó példát találunk arra, hogy hogyan lehet felhasználni az ilyen típusú műholdas navigációt a közlekedésben is. Ismét a roaming, ezt erre már válaszoltam. Kalasz asszony kérdése a következő, beruházások. Ez a nagysebességű hálózat nagy beruházásokat tesz majd szükségessé, nyilvánvalóan, de hát ez erre mindenképpen szükség van, annak érdekében, hogy teljes legyen a lefedettség minden országban, különösen majd amikor az 5G is kijön, az autonóm, az önvezető járművek számára ez egyszerűen egy, egy muszáj, hogy meglegyen. A dekarbonizáció. Hát ez a kedvenc témám a közlekedési kérdéskörben. Ez az egyik prioritásunk. Lehet, hogy ez nem ide tartozik um, az önök uh, szakbizottságához, de a dekarbonizáció kérdésére a jövőben nagy hangsúlyt fogunk fektetni, hiszen az emissziók 70%-át uh, a közlekedés okozza. Ezért um, kiemelten foglalkozunk majd a légi közlekedés uh, dekarbonizálásával is, ugyanez vonatkozik a tengeri szállításra, tehát több megközelítés képzelhető el. Ide tartozik az is, hogy motiváljuk az embereket arra, hogy szálljanak ki az autóból, és alternatív közlekedési eszközöket használjanak, azaz menjenek vonattal, vagy biciklivel, ahelyett, hogy autóval járnának, közlekednének. Nagy lehetőséget látunk a eh, elektromos mobilitásban is, eh, és eh, természetesen nem lesz könnyű megváltoztatni az emberek mentalitását, itt sok mindennek meg kell változni, szokásoknak, hagyományoknak, hozzáállásnak, eh, hiszen ha valakinek 8 eh, hengeres BMW-je van, és azzal furikázgat a városban, és eh, hogy a, a saját imázsát feljavítsa, hát talán lehet, hogy biciklin ugye az ember úgy érzi, hogy nem ennyire jó a képet tud magáról közvetíteni, ezért ezekkel a dolgokkal is meg kell küzdeni. milyen elképzeléseink vannak a kollaboratív gazdaság kapcsán, a shared economy, és a hagyományos B2B, B2C kapcsolatok kérdését is végig gondoljuk, és a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ugye forradalmi váltások vár, várhatók abban is, ahogyan kommunikálunk, ahogyan vásárolunk, ez hatalmas lehetőségeket rejt magában a gazdaságra nézve és Persze legitim az a felvetés is, hogy hogyan kívánjuk megvédeni a fogyasztókat, adatvédelmi kérdések is ide tartoznak, a jogi kérdések. Fel fogjuk hívni, kérni a bizottságot arra, hogy az online platformok kérdéséről számoljon be majd a december másodiki távközlési tanács ülésén. What was the question actually? From from from you was. Well, uh, uh, uh, uh, are you read the Slovak presidency? Akkor a szlovák elnökség úgy tűnik, hogy az egész tanácsot elmozítja az európai spektrum politika területén. Hát ez nagyszerű, támogatnánk. Vagy egy átfogó megközelítéssel indulnának neki, ami nem egyszerű. Tehát a kérdés az, hogy készek erre, vagy nem? Ne, készek vagyunk, ez a válasz. Mert a parlament számára az egész telekommunikációs csomag nagyon nagy fontossággal bír. Nagyon szépen köszönöm az erőfeszítéseit, azt, hogy tényleg beleállnak ezekbe a feladatokba. Holnap után Pozsonyba megyek, ott töltöm a napot, azért is, mert nagyon fontos, hogy ott legyünk Szlovákiában a szlovák elnökség alatt, úgyhogy júliusban, először szeptemberben másodjára leszek ott, és aztán a többi attól függ, hogy hányszor kapunk meghívást, úgyhogy minden jót kívánunk önnek, és várjuk legközelebb is ide a parlamentben. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves kollégák, akkor menjünk tovább az ötös napi rendi ponttal, a cseppfolyósított földgázra és a gáz tárolására vonatkozó uniós stratégia, az LNG stratégia EU-s kontextusban. Ez a gáz csomag, vagy téli csomag, ha úgy tetszik, bizonyára ismerik ezt. Az előadónk Gyürk András. Hagy kérjem, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki módosított, fogalmazott meg, nyújtott be, 265 módosító indítvány érkezett, és ezek széles körben értelmezett véleményeket fogalmaznak meg, de nem túl ágazóak. Én bízom abban, hogy közösen a bizottsággal tényleg átfogó keretet tudunk teremteni. Amikor dolgoztam ezen a témán, három vezérev volt bennem fókuszálni, reprezentálni és egyensúlyban tartani, hiszen homlokterünkben tényleg a, az energiatárolást és a csak folyosított gázt kell tartanunk, és nem egyfajta kara, karácsonyfát kell magunk elé képzelnünk, amire mindenfélét fölakasztunk, aminek aztán már nincs közel másik máshoz. De nem is kell visszatérnünk és újra felfedeznünk a spanyol viaszt, és nem is kell mindent előre lefektetni részleteiben. A második elvem az volt, ugye, hogy egyensúlyt tartsak, földrajzi értelemben is, és tartalmat illetően, hiszen bizonyos tagállamok számára ezek fontosabbak lesznek ezek a, ez a csomag különösen, mint mások számára. Vannak olyan országok, ahol hat LNG terminál van, valahol egyáltalán nincs, van, aki a gáz fogyasztását gáztározókból tud meg tudja oldani, mások nem. Tehát egy olyan megoldásra van szükség, ami mindenki számára kielegítő. Az egyensúly egyébként nagyon fontos a célkitűzések tekintetében is. Három energia uniós célkitűzést akar fenntartani, ugye az ellátásbiztonságot, a fenntarthatóságot és a megfizethető árakon keresztüli versenyképességet. Ezt a hármat tulajdonképpen mind bele kell foglalni a jelentésbe az, annak érdekében, hogy átfogó legyen. A harmadik vezérelvem ugye az volt, hogy a parlament teljességét lefedje és reprezentálja, és ennek biztosítására a kompromisszumos módosítókban minél több véleményt próbáltam integrálni, legalábbis egy harmadát bele tudtam foglalni a kompromisszumokba ezeknek az indítványoknak. Nagyon fontos ugyanis, hogy a parlament széles körben tudja támogatni ezt a jelentést. Ebben a kontextusban ezek, ezek a célkitűzések nyilván összefüggenek, és csak akkor fogják tudni támogatni, hogyha tényleg kiegyensúlyozott, fókuszált, és a mi érdekünket is azt szolgálja, hogyha tényleg sokan támogatják, mert a parlament akkor erős, hogyha egyesült. Az ipar és a polgárok csak akkor fogják komolyan venni, hogyha egy hangon szólalunk fel, amennyiben ez lehet, lehetséges. Úgyhogy kollégák, köszönöm még egyszer a hozzászólásaikat, a, köszönöm a, az árnyék jelentéstevőket, a többi témafelelősnek, és köszönöm a munkát. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig meghallgatjuk az árnyék jelentéstevőket az SND részéről. Flávio Zanonátor. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani egy jelentéstevő kollégáknak, Gyürk Andrásnak, ő vezette az egyeztetéseket ezen témában, mégpedig úgy, hogy a kompromisszum kialakulhasson ennek a szellemben, ennek a szellemében úgy gondolom, hogy valóban egy jó megoldást tudunk kialakítani, és annak meg lesz a kellő többségi támogatottsága. Ami pedig a módosítókat illeti számos módosító született, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy sikerül majd egy szintézist kialakítanunk a különböző frakcióknak az együttműködésével konszenzus alakult ki a célkitűzésekkel kapcsolatosan, mégpedig a hosszú távú dekarbonizációs célkitűzésekre gondolok. Nagyon lényeges az, hogy a közép és hosszú távot célozzuk meg a stratégiában, mégpedig olyan stratégia révén, amely a hatékonyságot az energetikai európai projektnek a középpontjába állítja 2050-ig. A második nagy konvergencia terület pedig az infrastruktúráknak az optimális kihasználására vonatkozott, a létező infrastruktúrákra gondolunk. Ugyanakkor rögzítenünk kell az, hogy nagyon messze menően kihasználatlanok, vagy alul kihasználtak ezek az infrastruktúrák, éppen ezért arra kell törekednünk, hogy kihasználjuk őket, nem csak a tagállami szinten, hanem regionális szinten is. Ha így járunk el, akkor valóban sikerül kiteljesíteni az energia belső piacát. Gondolok itt ezen kívül még a viszonylatrend rendszerre is, az észak-déli viszonylatra is, egy tekintetben is az egyensúlyra kell, és a paritásra kell törekednünk annélkül, hogy kockázatokat teremtenünk újabbakat és nagyobbakat. A szállítás tekintetében lényeges még azt is megállapítani, illetve ahhoz kapcsolódóan, hogy alternatív energiaforrásokkal is tudunk itt dolgozni, és egy tekintetben lehetővé válik az, hogy kiváltsunk egyéb szennyezőbb energiahordozókat. Ha így járunk el, akkor az is lehetővé válik, hogy kitekintsünk a megújuló energiaforrások irányába is. Vegyük figyelembe azt is, hogy a, az üvegház hatású gázok milyen káros jelenséget jelentenek, és ezek visszaszorítására mindent meg kell tennünk, többek között a kutatás területén, így módon is elérvén azt, hogy a metán elterjedjen a légkörben. Ez is például egy olyan téma, amely nyilvánvalóan az egyeztetésünknek a középpontjában áll részünkről készek vagyunk, hogy tovább folytassuk az eszmecserét, és úgy gondolom, hogy az együttműködési szellem lehetővé teszi azt, hogy egy jó megállapodásra jussunk, amely a többséget megkapja majd a szavazásnál, remélem. CRCR készülő Tomásovszki képviselő következik. Köszönöm szépen. Elsősorban szeretnék köszönetet mondani Gyürk úr tervezetéért, mert ez egy nagyon jó dokumentum, nagyon jó kiindulási alapot teremt a tárgyalásokhoz. Csatlakoznék ahhoz, amit mondott bevezetőjében, hiszen igyekezett egy olyan jelentést megfogalmazni, ami az LNG-re koncentrál, és ami e vonatkozásban a legfontosabb pontokat kiemeli. És hogy nem az Európai Uniót kell ebben keresni, vagy más témákat lefedő jelentés megfogalmazni, hanem koncentráltan és fókuszáltan egy témára odafigyelve. más tevékenység támogatásával más szakbizottságok fogalmaznak, foglalkoznak, és ezért csak vissza tudok térni arra, hogy valóban nem fát kell itt díszíteni, ahogy ők úr is fogalmazott, és még további problémákkal, problémákat felaggatni a fára. Az LNG-hez való hozzáférés egész Európában egy nagyon lényeges gondolat, ne csak egy pár tucat ilyen terminál keletkezzen, hiszen tudatában kell lennünk annak, hogy a cseppfolyósított gáz szerepe az, hogy beteljesítse a hozzáfűzött reményeket, és azt a szerepet töltse be, amit várunk tőle, azaz, hogy a gázszállítás biztonságosá válhasson és a gázszállítók monopóliumát korlátozhassuk. A teljes rendszer stabilitása nagyon lényeges. Több hozzáférési pontra van szükség, hiszen ezek által meg lenne a rugalmasság és a függetlenség, és ezt az LNG pontok, kereskedési pontok megengednék. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőkkel folytatott vitáért is. Ezek nagyon hasznosak voltak, és azt gondolom, hogy Gyürk úr eljárás módja nagyon dicsérendő, és várom a további együttműködést is. Elnök, köszönöm szépen a hozzászólást. Következő hozzászólunk az ALDE nevében. Karolina Puncelt. Puncet, aki három hónapja teljes jogú tagja a szakbizottságnak. Mindenek előtt akárcsak a többi árnyék jelentés tevő. Én is megköszönném Gyűk Andrásnak azt az egyeztetési munkát, amelyet végzett köztünk. Teljesen tudatában vagyok ugyanakkor, hogy milyen nehézségeket is jelentenek az ilyenfajta egyeztetéseket. Ezt, egyeztetések, ezt az ALDE szemszögéből most megközelítvén, megközelítvén úgy fogalmaznék, hogy nagyon lényeges az, hogy többségi döntés alakuljon ki egy többségi támogatottság, amely lehetővé teszi azt, hogy teljesen egyértelmű üzenetet küldünk az Európai Bizottság irányába. Nem szabad, hogy elképezzük azokat a korábbi hibákat, amelyeket elővettünk, akkor, amikor felmérték a fogyasztást, és olyan hatalmas infrastruktúrákat hoztak létre, amelyek aztán semmire sem szolgáltak. Tehát egyértelmű üzenetre van szükség, hogy meghallja azt az Európai Bizottság. Pontosan, objektív módon és független módon és megbízhatóbb módon mérjük fel a fogyasztást. Úgy gondolom, hogy e tekintetben széles többség alakult ki a politikai frakciók között, hogy ilyen irányba haladjunk. Egyrészt. Másrészt nagyon fontos, sőt, ugyanennyire fontos, ahogy Zadili kollega is mondotta, hogy a megújuló energiára is koncentráljunk. Nem szabad, hogy itt ellenébe menjünk a megújulóknak. Fokozatosan csökkenteni kell a földgázfogyasztást azért, hogy átbillenjen a méleg bizonyos mértékig a másik irányba, a megújulóknak az irányában. Ezen kívül megemlítendő az éghajlat felmelegedés elleni fellépés fontossága is, és térjünk még ki egy olyan területe is, amelyben persze nem sikerült még megállapodásra jutunk, de hát ha, majd hát ha, nevezetesen a metán kibocsátásra gondolok. Erről szólt az imént a szocialista kollégánk. Az Unió nem képes a, illetve nem teheti meg azt, hogy ne lépjen fel felelősen. Hatalmas felelősséggel bírunk. A legnagyobb földgáz felhasználó és importőrök vagyunk. Tehát nyilvánvaló az, hogy a metán kibocsátás óriási károsító hatással van a CO2 viszonylatában is. És hát nem csak a kibocsátó országok okoznak gondot e, e tekintetben, hanem az összes fogyasztó ország már pedig mindegyik ország fogyasztó. Jól lehet, nem mindegyik termelő is. És hát ez elvezet most már az erdőknek a kérdéséhez is. Ott vannak az erdők, amelyeket nagyon gyakran kiírtanak, ki termelik az ott lévő fákat, vagy kiírtják. Éppen ezért biztosítani kell azt, hogy egyszerre gondoskodjunk a gáztermelésről, és ugyanakkor megőrizzük az erdőket. Hogyan juthatunk el konszenzushoz? Azért, hogy a lehető legjobban eljussunk a, oda, hogy ellenőrizhető legyen a gázkibocsátás, akkor, amikor gáztermelés történik. Alá kell húznunk a tagállamok között az, hogy ez mennyire fontos szempont. Köszönöm. The Greens are... Köszönjük szépen a zöldek nevében. Dalunde képviselő kap szót, aki Erikson urat helyettesíti pár hete. Svédországból, ha jól tudom. aki tulajdonképpen hát beáll azok sorába, akik az ITRE szakbizottságból avanzsálnak a kormányba, a svéd kormányba, vagy európai, egyéb európai kormányokba. Parancsoljon! A svéd kormányban látom az önjövőjét. Hát remélem. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is azért, hogy előre haladást sikerült ki eszközölnie valamennyit, bár a mi meglátásunk szerint azért még jócskán van munkánk. Négy pontot emelnék ki. Ez a stratégia nem vákumban, hanem kontextusban kell, hogy működjön. És ez pedig az energia és klíma ügyi prioritás. Úgyhogy az energiahatékonyságot és a megújulókat sem szabad elfelejtenünk, sem pedig az exit stratégiát. Aztán, hogy hogyan kell priorizálni ezt a fajta politikát és az infrastruktúrális beruházásokat sem szabad elfelejtenünk. A gáz igényben új trendek mutatkoznak. Az infrastruktúrális projektek ugye a növekvő igényhez igazodnak, ugyanakkor csökken Európában a gázigény, a gázfogyasztást. Nagyon fontos, hogy 50%-át a gáz importjának Európa az LNG-ből tudja fedezni, miközben vannak kihasználatlan kapacitások is. Mivel az energiahatékonyság megfelelően átültetésre került, és a hatékonyság is megvan, és a 2030-as célkitűzéseket is tisztáztuk, ez a trend valószínűleg folytatódni fog, és ennek le kellene csapódnia a jelentésben. Harmadik. Az európai számbevőszék és más, más tanulmányok is kimutatták, hogy a gáz igényre mm, vonatkozó elemzéseket figyelembe kell, el kell végeztetni és figyelembe kell venni, és ennek megfelelően módosítani kell a számokat is. És aztán a metán szivárgás egy másik nagyon fontos elem, hiszen a metán hozzájárulása a globális felmelegedéshez sokkal magasabb, mint a széndiokszidé, és ennek a globális klímaváltozásra óriási hatása van. Tehát nem lehet ennek a könnyezi hatását is vizsgálni kell. Hogy Ausztráliából és Észak-Amerikából tudjuk, hogy a frackingre hagyatkoznak, de mindennek a szociális, környezeti hatásaira oda kell figyelnünk, amikor az LNG ben gondolkodunk, mint alternatívában. És hát az üvegházhatású gázokat is ide kell sorolnom. Elnök, köszönöm szépen. Bárki más a politikai frakciók közül a GUE nevében kap még szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is hagy mentsem ki Neoklisz urat, úgy volt eredetileg, hogy ő is el tud jönni ma délután. Nem szabad, hogy teljes mértékben megköse a kezünket a piac, az a legjobb hasznát kell, hogy húzzuk, és mindenki javára az erőforrások felhasználásából. Vannak gazdag országok, és vannak tehetősebb, nélszegélyebb országok is, függő országok, úgy értem, többek között Spanyolország is egy ilyen függő ország, ahol spekulálhatnak a szállítók. És azt látjuk, hogy vannak kombinációs cégek, termékek azért jövedelmezőek ezek, mert hogy túlszámláznak a fogyasztók irányába. És ott van például a Castor cég Spanyolországban, vagy pedig idézhetek még más cégeket is, és más területeket is, ahol például a teljes ökológiai értéket tombolják le, így például a Donyadában. Mindez oda is vezet, hogy a repesztéses technológiát egyre inkább alkalmazzák. Látjuk ezt az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában is. Ismerjük ennek a veszélyeit. Éppen ezért a lehető legjobb kereteket kell megadni az ilyenfajta fejlesztéseknek, mégpedig szuverén és demokratikus módon, alátámasztott módon, mert máskülönben nem lesz biztosított a piacra való összhang. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, asszonyom. akkor a többi képviselő nevében, vagy elsőként Pilár Castello kap Köszönöm szépen, igazán megtiszteltetés. Anyanyelvemen fogok beszélni. a András Mindenek előtt szépen, köszönetet mondok Andrásnak, kiváló munkát végzett, persze ezt a többiek is már megfogalmazták. már a felvezetésében András elmondotta, melyek a leglényegesebb mozanatok. Hogyan lehet kiegyensúlyozott módon fellépni, kiegyensúlyozott módon fellépni, és célzottan. Ez az egész jelentésre áll, de úgy gondolom, hogy kiemelt módon érvényesül ez az összes többi jelentéshez képest. Nem szabad, hogy valóban egy karácsonyfa jellegű dologról legyen szó, ahol csak mindenféle ö, kívánságokat teszünk, aggasztunk föl díszenként, mert hogy ilyenre már nagyon sokszor, sok ízben tehát sor került. Nagyon gyakran máskülönben erre panaszkodnak az európai polgárok, mert hogy gyakorlatilag, mint mondottuk, egyfajta karácsonyfává válnak a különböző jelentések. Na most itt ebben a jelentésben láthatjuk a fő célkitűzést, nevezetesen azt, hogy a cseppfolyósított gáz tegye lehetővé a sokszínű ellátást, a sokféle energiaforrású ellátást, mégpedig fenntartható módon. Ez lehetővé teheti, hogy csökkentsük a jelenleg fennálló függési dependencia mértéket, mert gyakorlatilag ő egy monodependenciában mozog, él, tevékenykedik számos ország ott, ahol, ahol nincsen kellő erőforrás. Márpedig a LNG lehetővé teszi azt, hogy sokszínűvé tegyük az ellátást, és megszüntessük a teljes mértékű függőséget, amelyet észlelünk számos Európai Uniós országban. Kettő dolgot szeretnénk még kiemelni a jelentés kapcsán. Először is és persze ez a két dolog nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, ez kitűnik különben a módosítókból, tehát először is az a hangsúlyt az összeköttetésre kell helyeznünk, a tagállamok közötti összekötésre gondolok. Ha ezt nem biztosítjuk, akkor a dolog nem lesz működő képes. Tehát a rendszer összekötési tevékenység nélkülözhetetlen, és ezen kívül, és ezt is kiemelte kollégánk már, prioritást kell adni a már létező létesítmények optimalizálásának. Nagyon óvatosan kell eljárnunk az új beruházásoknak a programozásánál, ugyanis túlkapacitásokkal rendelkezünk már most, amelyeket rendkívül költséges fenntartanunk. Éppen ezért ki kell emelni, mennyire lényegesek a már eleve létező rendelkezésre álló létesítmények el kell végezni a költség haszon számításokat is, még mielőtt bármilyen új beruházásba kezdenénk. Még egyszer gratulálok a jelentéstevőnek, valóban egy jó hiszemű jelentésről van szó, és úgy gondolom, hogy nagyon messze menő támogatottságot fog majd élvezni a parlamenten belül ez a kezdeményezés. A cél az, hogy a sokszínűség, a sokfajta forrásra gondolunk, sok irányú legyen az ellátottság, és csökkentsük a függőséget. Úgy gondolom, hogy ezen célkitűzéseket támogatni tudja majd a egy szinte egyhangulag a parlamentünk. On behalf of... Köszönöm szépen. A bizottság nevében az Energia Főigazgatóságtól Matthew Cry van közöttünk. Ha nem helyesen ejtettem ki, elnézést kérek. Köszönöm szépen, Buzek úr tisztelt képviselők, tagok, köszönöm a kiváló együttműködést ebben a dosszéban. Számos taggal, árnyékjelentéstevővel folytattuk a munkát, és mielőtt a végső végkövetkeztetéseket levonnánk, a diversifikáció az LNG szerepe a diversifikációban mindenképpen növekedni fog, és hozzá fog járulni az biztonsághoz, Ahogyan nagyon sokan el is mondták ezt önök között, nagyon fontos az egyensúly megtalálása, a fenntarthatóság, és az LNG tulajdonképpen a teljes gáz agendán belül kell tekintenünk a klíma és energiaügyi célkitűzések kontextusában. Ugye az alacsony szénfelhasználású termelés és ipar, az energiahatékonyság kontextusában csökkenni fog a gáz igény, azonban az import is csökken, ahogyan ezt megfigyelhetjük, mert a belső termelés csökken, de akkor az import az stabil marad, és nagy, nagyon úgy tűnik, hogy nem is lesz szükség nagy mennyiségű gázimportra a jövőben. Azt azonban biztosítani kell, hogy az LNG-re ne egyfajta akadályként gondoljunk, vagy ellenfélként a megújuló energiaforrásokkal szemben, aztán a metán kibocsátás, a metán szökése, a gázszállításban, egészen pontosan az LNG-re vonatkozóan, és egy olyan téma, amiről még tárgyalni kell, amit a világ többi szabályozójával is tisztázni kell, és a termelőkkel is. A hatékonyságra és a megfizethetőségre is koncentrálnunk kell, hiszen nem szeretnénk olyan további beruházásokra, beruházásokat, amelyek túlmennek azon, hogy felhasználják a meglévő infrastruktúrákat, nincs szükség újakra, azokat kell használni, amelyek megvannak. A, a gáz igény az energiahatékosságnak köszönhetően csökkenni fog, éppen ezért nem indokolt óriási pénzeket investálni minden egyes tagállamba, LNG terminálokba, Amire valóban szükség van, arra kell koncentrálni, és az összekötetéseket kell össz, megteremteni az LNG-hez való hozzáférés és a, az összekapcsolódás tekintetében. Az usa itt említették, Ausztráliát is a frackinggel kapcsolatban, de vannak más nagyon fontos partnerek is a szöbölmenti régióban és Afrikában, és ők is exportálni fogják a csapfolyósított gázt tehát összességében nagyon kösz, köszönjük az együttműködést a, a e dosszié kapcsán, és várjuk nyilván, hogy tovább lépjünk innen, és a tagállamoknak is biztosítani kell, hogy a, az, a piachoz való kapcsolódás, az összekapcsolódás a tagállamok szintjén meg, megtörténjen. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a bizottság nevében tett nyilatkozatát akkor, ha jól értelmezem, nem kell számítanunk túl nagy beruházásra, vagy túl sok beruházásra. Jó, rendben. Mi az ön véleménye? Mármint, hogy Gyürk úr, mint fő felelőse. Nagyon röviden ennek a körnek a végén én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az értékes hozzászólásokért, és az alapján, amit ma hallottam, illetve a tapasztalataimra támaszkodva, amit az első körös sedókkal tartottunk, én úgy gondolom, hogy jó kompromisszumra fogunk, fogunk jutni, és ahogyan el is mondtam, nagyon fontos lenne, hogy tényleg a messze menőbb támogatásra lenne szükség a parlamenten belül, mert ezzel fogjuk tudni ezt a nagyon fontos politikai területet közösen, egyhangúan támogatni. Elnök, köszönöm szépen a beszámolókat mindenkinek, természetesen, aki részt vett a vitában, az Európai Bizottság képviselőjének is köszönöm. Holnap reggel 9 órakor koordinátorok ülésén találkozunk. Szerencsések önök, itt a legtöbben. 10 órakor szavazunk, tehát 10-kor találkozunk, koordinátorok 9-re jöjjenek. Köszönöm szépen, holnap találkozunk.